kezdődik, 8.30-kor, 2.30-ig, illetve 3-tól 8-ig és 9-től éjfélig lesz. A napi rendet közzétettük az Európai Parlament internetes weboldalán, és most szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, illetve